Libaha. Tisztelt Koszta elnök, asszony, tisztelt Buzek elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak, hogy lehetőséget biztosítanak számomra, hogy Juncker megbízásából a munka megkezdése előtt jelöltként a digitális agenda folytatásával kapcsolatos gondolataimat közreadja, azon Eh, munka alapján, amit eh, az elődöm Nelly Cruz és az ő elődje kezdett meg, azzal a tudattal, hogy a digitális politika a parlamentnek eh, egy súlyponti kérdésévé vált, és a bizottság politikájában is súlyponti helyet foglal el, és olyan kihívásokkal kell itt szembenéznünk, amiket majd el fogok mondani. Az elmúlt öt évben arra törekedtem, hogy az energiapolitikának az Európa európaivá tételét elősegítsem az infrastruktúra területén, a gáz és az áram belső piac módosításával, a kutatási programokkal, a biztonsági kérdésekkel, a megújuló energiaforrásokba való beruházásokkal. Nem minden politikai téma, eh, társadalmi téma és gazdasági téma oldható meg európai szinten, de én meg vagyok győződve arról, hogy a sikeres digitális politika csak európai közös megközelítés móddal érheti el. Ezért szeretném megnyerni önöket a digitális politikánk európai tétele iránt. Nagyon jól tudom, hogy a szubszidiaritás elve természetesen itt is érvényes, ezért ma is és az elkövetkezendő években is arra fogok törekedni, hogy felmutassam azokat a területeket, amelyeken általában európai módon gyorsabban, jobban és konstruktívabban tudunk eljárni közösen két főigazgatósággal és más szolgálatokkal Jean-Claude Junckertől azt a feladatot kaptam, hogy a digitális munkát összefogjam és vezessen. A szolgálatoknak az egyesítése fontos volt annak érdekében, hogy a bizottság ezen a területen folytatni tudja a munkáját. Én magam 26 éven keresztül egy német tartományi gyűlésben voltam képviselő, 11 millió lakossal, aztán végrehajtója voltam, a végrehajtó hatalomnak voltam a tagja, és bizottsági tag voltam, de én továbbra is parlamenternek tartom magamat, és ezért azt szeretném önöknek elmondani, hogy a jelenlévő kult és ITRE szakbizottság beli és három konzultációt folytató szakbizottság beli képviselő fontosak számomra, hogy az elkövetkezendő öt évben eredményt érjünk el. Nagyon sok kapcsolatom van már eh, az ipari szakbizottsággal, eh, nagyon jól sikerült velük az együttműködés a bizottságban, és a választott parlamenttel és az ők támogatásukkal fogom végezni a munkámat, az írásbeli kérdéseket írásban megválaszoltuk. Ez természetesen csak egy első eh, ízelítőt adott az egész kérdés dimenziójából a digitális technológia megváltoztatja a világunkat, és megváltoztatja az életünket is, méghozzá teljesen. Ez érvényes a munkavilágára, ez érvényes a termelésre, a szolgáltatások piacára, érvényes a közlekedési szektorra, az energiaszektorra, az egészségügyre, az oktatásra, és általában e, a mindennapi életre is. Tehát mi most tulajdonképpen egy digitális forradalom kellős közepén vagyunk. Ezen a területen Európa és a tagállamok különböző jogszabályokat alkotnak, a vállalatok különböző találmányokat hoznak a piacra, nagyon sok erős kezdeményezés van, de vannak olyan országok, az Egyesült Államok és Ázia, ázsiai országok, amelyekkel szemben az elmúlt években nem tudtuk megnyerni ezt a versenyt, sőt egyre inkább lemaradunk. A kérdés tehát az, hogyha a digitális technológiák, a mi életünket, a világunkat és a gyermekeink életét megváltoztatják, akkor ki az, aki alakítja ezt a politikát? Ki az, aki szabályozza? Ki az, aki a dereguláció mellett foglal állást? Ki az, aki ezt átalakítja? Hol kezdődik meg eh, a jövőbeli szolgáltatások és termékek eh, értékteremtése? Én azt mondhatom önöknek, hogy az elkövetkezendő öt évben ezek a kérdések egzisztenciális jelentőségűek lesznek. 4 és 5 százalékát teszi ki a GDP-nek ez a piac, de át, átvitt értelemben, illetve átvitt módon meg nagyon is befolyásolja a növekedést. A számítógépes szektor a központi ütőere a az ipar és a kis- és középvállalkozások versenyképességének, a szolgáltatási szektornak, és természetesen fontos a képzés, az oktatás és a továbbképzés sikeré Eh, sikere tekintetében is. Tehát ezt a munkát kell most elkezdenünk, és meg kell, hogy nézzünk, hogy hol vannak erős forrásaink, erős eh, lehetőségünk, és hol gyengék a struktúrák. Hol szükséges a szabályozás, és hol kell a dereguláció. Fontos, hogy az európai eh, csapatunkat ehhez megfelelően alakítsuk ki. Ezért az elkövetkezendő három-hat hónapban azt kívánom önökkel feltárni, hogy mi az, amit európai eh, szinten kezelni tudunk, és mi az, amit nem akarunk kezelni. Mi az, eh, ahol a tagállamoknak a jövőben is egyedül kell fellépniük? Hol vannak a smart cities, a okos, intelligens városok? Hol vannak eh, azok a helyek, ahol inkább a régió és az állam a megfelelő dimenzió e feladatokra? hol van az, ahol jogalkotóként be kell avatkoznunk, hol csak moderálnunk kell a folyamatokat, és hol van, ahol az ipart, a gazdaságot magára tudjuk hagyni, hiszen megoldja maga a feladatait. Mi egy perfekt Eh, európai közösségi eh, felállást szeretnénk. És az is világos kell, hogy legyen, hogy nem csak a számítástechnikai iparról van szó, hanem annál sokkal többről. Amikor Frankfurtban elmúlt év szeptemberében megnyitottam a eh, nemzetközi kiállítást Frankfurtban, akkor gyakorlatilag megmutatkozott, hogy nagyon fontosak az okostelefonok. Itt gyakorlatilag egzisztenciális félelemmel kell szembenéznünk az európai iparban, hiszen nem tudhatjuk, hogy eleget tud-e befektetni a digitális gazdaságra. Hogyha automatizáljuk eh, a termelési folyamatokat, akkor az megváltoztatja a különböző eszközök, gépek közötti folyamatokat, és nem feltétlen eh, már önmálóan eh, működnek a gépek, hanem össze vannak egymással kötve. Hogyha ezt nem vesszük figyelembe, akkor ami ipari értékteremtésünk, ami még nagyon is meghatározza nagyon sok Európa régi ételét, a vegyipart, a gépgyártást, a létesítmények gyártását és az elektronikai ipart, akkor veszélybe hozzuk ezeket a területeket. Hiszen, hogyha mások döntik el a saját platformjaikkal, saját eszközeikkel, hogy hogyan működnek ez a folyamatok, az probléma. A biztosítótársaságok, a bankok, és az ő szolgáltatásaik nyilvánvalóan nem csak a fiókban, a bankfiókban láthatóak el, hanem a digitális világban is kínálhatóak ezek a szolgáltatások, és ezen, ennek a dimenziója rendkívül megnövekedett. Hogyha a számítás technikai iparnak megnézik a tíz legnagyobb vállalkozását, mind az Egyesült Államokból valók, akkor hozzá, akkor gyakorlatilag ők együtt nagyobb tőkeerővel rendelkeznek, mint az 50-80 legnagyobb európai e, vállalkozás. Ez egy olyan veszélyforrás, e, veszélypotenciál, amit semmiképpen sem szabad alábecsülnünk. Ami az európai dimenziót illeti, nézzük az adatvédelmet, az adatbiztonságot. Egy határokon átívelő infrastruktúrának a kiépítését már, meg, már elhatároztuk. Elhatároztuk, hogy e, standardizálunk, szabványosítunk, kutatási projektekbe fektetünk be, és egy közös iparpolitikát fogunk kialakítani. Én azt állítom, hogy a nemzetállami határok nem logikus határok, hiszen ezek csak egy fragmentált, széttöredezett digitális politikát eredményeznek. Az Európai Unió, Európa közösen az a megfelelő volumen, az a megfelelő méret, amire szükség van ezen a területen annak érdekében, hogy a felzárkozást megkezdjük, és sikeresek legyünk más kontinensekkel való versenyben, megtartsuk az értékteremtést, vagy visszahozzuk Európában. A számítástechnikai iparnak eh, és a gazdaságnak egy holisztikus megközelítés módot kell átélnie. És itt elsősorban az infrastruktúráról van szó. El akarjuk érni, hogy minden egyes polgár és minden egyes kis vállalkozás is, akár kézművesek, fodrászok használni tudják az internetet, tudjanak kommunikálni vele tudjanak folyamatokat irányítani vele, munka folyamataikat tudják szervezni a segítségével. És mindezt tegyék a mi számítás technikai infrastruktúrálunk megfelelő kialakítása által, úgy vidéken, mint máshol. Ez az, ami az európai gazdaságot be tudja kapcsolni a globális folyamatokban. Az európai költségvetésben erre bizonyos források vannak allokálva, például a strukturális alapokban. Én arra törekszem, hogy a strukturális alapok területén a számítástechnikai infrastruktúra kérdésének egy nagyobb jelentőséget legyek képes kölcsönözni, és ezáltal az államok, régiók fejlődjenek. Az európai összekapcsolási e- eszközt is megemlíthetjük. Azonban csalódott vagyok, hogy mennyire kevés itt a forrás. Az Európai Tanács túlságosan megkurtított megtartotta azokat a forrásokat, amelyek az öt éves ellenőrzés, öt éves felülvizsgálatra vannak allokálva. Tehát föl kell, hogy készüljünk arra, hogy több eszközt biztosítson az európai összekapcsolódási eszköz a számítástechnikai ipar számára. Az Európai Beruházási Bank egy klasszikus strukturális bank, megfelelő feladatokat tett már eddig is itt, de fel kell, hogy készül, jön arra, hogy további finanszírozási szükséglettel nézzen szembe ezen a területen és hogyha az új bizottsági elnök a beruházásokra egy 300 eh, milliárd eurós programot hirdetett meg eh, az elkövetkezendő három évben, akkor ő nagyon ambiciózus volt. Én remélem, hogy ennek keretében a digitális infrastruktúra kialakítására egy szép összeget fogunk tudni allokálni hiszen a vasútépítés és a közútépítés mellett semmi sem olyan értelmes feladat, mint az energia, infrastruktúra és a számítástechnikai infrastruktúra korszerűsítése. Ugyanis ebbe az infrastruktúrába való befektetés a növekedést támogatja, és nem csak egy szalmaláng, ami hamar ellobban, és amelynek a következmény vagy járulékos költségei megfolytják a növekedést. Tehát ez az alapja az európai digitális politikánknak. Másodszorban a jogszabályalkotási folyamat kellős közepén vagyunk. Érdeklődéssel olvastam, hogy a parlament milyen álláspontot foglal el, meglehetős kompetenciával a saját maga által elfogadott irányelvekkel kapcsolatban, illetve a bizottsági jogszabály javaslatokkal kapcsolatban. Én elmondhatom önöknek, hogy én az önök álláspontjával teljesen együtt tudok élni az elkövetkezendő tárgyalások során. Jean-Claude Juncker egy világos úti tervet állított fel, hogy az elkövetkezendő fél évben és az elkövetkezendő öt évben a jogalkotás területén minek kell történnie. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek ambiciózus, de tárgyilagos elképzelései vannak a jogalkotás területén. Ebben az új kompetencia területen eh, például a digitális szerzőjogok eh, és bizonyos kulturális kérdések is a portfóliómba kerültek. Sokszor azt mondják, hogy a kultúra és a gazdaság egymással ellentétben állnak. Eh, én ezt kifejezetten vitatnám. Jól lehet a kultúra egy saját szektor, egy külön szektor, ami maga megbízásokat ad a gazdaságoknak, ami hozzájárul a GDP-hez és ami munka, munkahelyet teremt. Ezért is láthatjuk, hogy ő gyakorlatilag fontos gazdasági szektor. Ott, ahol kultúra van, oda a mérnökök is szívesen elmennek, szívesen élnek, csalálnak. Tehát a kulturális kínálatunknak, a színházaknak, a zenének, a médiának és a továbbképzésnek, az iskola rendszernek a magas szintű, jó minőségű kínálata egy fontos alapja annak, hogy adott esetben Európai Unión kívülről is szakembereket tudjunk magunkhoz csábítani. Harmadsorban a kultúra olyan termék, amit az emberek szívesen vásárolnak. Azt kívánom ezzel állítani, hogy egy olyan társadalom, ami egyre inkább öregszik, egyre inkább szeretne a, a megnövekvő szabad idejében e, értelmes e, célokra pénzt költeni, például kulturális eseményekre, kulturális termékekre. Tehát, hogyha az emberek számára mindennapokban e, értelmes, észszerű kulturális kínálatot teremtünk, az csak jó. Felmerül a kérdés természetesen, hogy hogyan védjük a szerzőt, az írót, a zeneműnek a szerzőjét, a komponistát. Azt, Eh, aki ennek a kínálatnak a kialakításában, létrehozásában, a színpadon, a színházban eh, sokat tett. Hogyha széttöredezett eh, a piac, és nem veszük figyelembe az új digitális világot, amelyben valamennyi szolgáltatást az én főigazgatóságon fog majd kezelni. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy az elkövetkezendő öt évben én egy olyan szerzőjogot kívánok kialakítani, hogy megtartja az egyensúlyt ezen a területen. Egyrészt egyensúlyt eh, a polgárok eh, érdekei között, akiknek ugye az az érdeke, hogy hozzáférhessenek a kulturális kínálathoz, az megfizethető legyen a számukra, fogyasztani tudják azt, hiszen itt ugye bizonyos dolgokat megengedhetnek emberek maguknak, másokat nem. Tehát itt nagyon fontos feladat áll előttünk, eh, ahol egyensúlyra kell törekednünk. Én eh, a kulturális szakbizottságban az elkövetkezendő hetekben eh, szívesen válaszolok további ezzel kapcsolatos kérdésekre. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr.